Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Czas zacząć, zawsze poniedziałek. Itt az ideje, hogy elkezdjük a mai ülésünket. Köszöntöm Önöket. Általában hétfőnként nem olyan könnyű elérnünk azt, hogy mindenki időben befusson, de köszöntöm a jelenlevőket. Köszöntöm a vendégeinket is, a tolmácsokat is köszönti az elnök és áttérünk az első napirendi pontra, a napirend elfogadása. Nincsenek észrevételek, akkor ezt a tervezetet így ebben a formájában elfogadtuk. Jak Państwo wiecie, mamy wspólne wysłuchanie Agri Envy, Monsanto i Ahogyan ezt tudják, egy közös Agri Envy meghallgatásunk lesz majd a Monsanto ügyekről és a glifozátról, méghozzá szerdán, a Jan 2Q2-es teremben. 9 órakor kezdünk szerdán. Mindenkit nagyon szívesen várunk. Holnap pedig 14 óra 30-kor kezdődik a holnap délutáni ülésünk. Az e- először is zárt ülés lesz, ahol is a Merkozúr tárgyalásokról fogunk eszmét cserélni. Nagyon érdekes eszmecserére számítunk. Mivel vannak kérdéseink, így szerettük volna, hogyha egy eszmecserét folytatunk erről, méghozzá zárt ülések mögött. Tehát a Merkozúr tárgyalásokról zárt ülés keretében fogunk eszmét cserélni. Ami a mai tolmácsolást illeti, 20 nyelven elérhető tolmácsolás, cseh, máltai, szlovák, illetve ír nyelven nincs tolmácsolás. Szeretném elfogadni az augusztus 30-31-i ülés jegyzőkönyvét, hogyha nincs semmilyen kifogás, ellenvetés, akkor elfogadjuk. Most pedig elérkeztünk a negyedik napirendi pontunkhoz. Amikor is a jó és a kecske ágazatról fogunk eszmét cserélni. Az EU jó és kecske ágazatának jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól fogunk beszélni. Az előadónk Eszter Erenz Garcia, akit üdvözlök. Vélemény eszmecserére fog sor kerülni, eszmecserére Francisco Márkenboszkéval, aki a, az Interovic nevű szervezet, vagyis a Jú és Kecsketenyésztők Agrárélelmiszeripari Szakmaközi Szervezetének elnöke. Először is általános képet fogunk kapni erről a szektorról, erről az ágazatról, amely kicsi ugyan, de mégis rendkívül fontos. Éppen ezért készítünk véleményt, méghozzá saját kezdeményezésű véleményt erről a témáról. Ránc Garcia, mint mondottam, ennek a jelentésnek az előadója. Ahogyan azt önök is tudják, ez az ágazat igen nehéz időket él jelenleg. Egyáltalán nem könnyű a helyzet ebben az ágazatban, rendkívül sok kihívással találják magukat szemmel a tenyésztők, ugyanis nagyon alacsonyak a bevételek, és egy másik jelentős probléma pedig az, hogy pénzügyileg nem igazán fenntartható ez az ágazat. A fogyasztók egyre kevesebb kecske és jó terméket fogyasztanak, a minőség sem a legjobb, a termelékenység szintén alacsony. Éppen ezért ez az ágazat, ennek az ágazatnak segítségre van szüksége. Segítségre van szüksége, ehhez azonban először is általános képet kell kapnunk az ágazatról. Úgyhogy meg is adnám a szót a szakértőnknek. Először azonban Heránsz kollégának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Egy jelentés készül az EU juh és kecske ágazatának jelenlegi helyzetéről és jövőbeli kilátásairól. Én vagyok az előadó, ezért úgy gondolom, hogy nagyon hasznos ez az eszmecsere, amelyet a mai délután eh, során tartunk itt a szakbizottságban, mert így első kézből kaphatunk eh, a szakmaközi szervezet elnökétől információt, Marcin Boszke úrtól, és ő ismertetheti velünk az ágazat kihívásait és problémáit. A juh és a kecske ágazat a legérzékenyebb ágazatok az Európai Unióban, ugyanis ezen ágazatban dolgozók előregedési aránya rendkívül magas, és kevesen kapcsolódnak be már ebbe az ágazatba több mint 25 millió állattal csökkent az állomány száma. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy az ágazat szerepe nagyon fontos a hátrányos természeti adottságú térségek megőrzése szempontjából, így tehát nem csak egy gazdasági, hanem környezeti kihívással is szemben állunk. Nagyon sérülékeny ez az ágazat, hiszen rá van utalva a kap támogatásaira, és szembe kellett néznie azzal is, hogy a hús fogyasztás fokozatosan csökkent, és konstans módon csökkent az elmúlt évtizedekben, ami miatt a termelés is csökkent, ezzel szemben azonban a tej termelés növekedett. Ez javarészt annak tulajdonítható, hogy a tejágazat nagyon ingadozó, és igazodnia kell a fogyasztási szokások változásához. Az elmúlt 15 évben három 1,6 kilóról 2 kilóra csökkent fejenként a húsfogyasztás, ami egy 40%-os csökkenést jelentett. A fő termelő ország az Egyesült Királyság, ahol körülbelül az európai termelés 40%-át állítják elő, ezért a Brexit nagyon jelentős hatással lesz majd a kereskedelmi áramlatokra is ebben az ágazatban. Ami az európai termelés önellátását illeti, ez 87%-os, de a juhús szembe kell nézzen az import gyakorolta nyomással is. Új-Zéland és Ausztrália a fő harmadik országok, ahonnan importálunk. Tehát vannak ugye kritikus időszakok, mint a karácsony vagy a húsvét, és egyébként ez az ágazat az, amely a Brexit után leginkább sérülhet. Ezért talán át kellene gondolnunk azon engedményeket, amelyeket harmadik országoknak tettünk, tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság a fő kapu, amelyen keresztül bejönnek ezen importok. És egy további probléma, amely szintén figyelmet érdemel, az az, hogy a ragadozók, mint medvék, farkasok vagy hiúzók része részéről milyen támadásoknak vannak kitéve az állományok. Ott van ugye az élőhelyek irányelv, amelyre szintén tekintettel kell lennünk. Erre a kérdésre eddig nem fordítottunk elő figyelmet, de úgy gondolom, hogy ezen saját kezdeményezésű jelentésben erre is ki kell térnünk. Tekintettel az ágazat jellemzőire és arra, hogy milyen nehézségekkel nézhet szembe az elkövetkezendő időszakban, szerintem az Európai Uniónak meg kellene erősítenie a kapcsolt támogatásokat, és ezt figyelembe kellene vennie a kap következő reformja során. 2015-ben Hogan biz biztos támogatta a Juhús Európai Fórumának létrehozását. Ez egy vita platform, ahol meg lehet vitatni a jövőbeli intézkedéseket és támogatásokat. 2016-ban adták ki az értékelésüket, ezeket figyelembe kellene venni a juh és a kecske ágazat szempontjából is. Ez a fórum többek között kiállt azon intézkedések mellett, amelyek a fogyasztás növelését célozzák, kampányokat támogatnak, és ez további erőfeszítéseket igényel. Egyébként Hogan, úrnak, Hogan biztos úrnak gratulálok ehhez a kezdeményezéshez, és azt kérem, hogy a belső piaci kampányokra is helyezzen hangsúlyt, mert itt nem csak a fogyasztás, a hagyományos termékek fogyasztásának növelése, hanem az innovatívabb termékek növelése is cél. Egy további kulcsfontosságú kérdés egy környezetvédelmi támogatás bevezetése. Így ismernénk el azt, hogy a termé- hátrányos természeti adottságokkal küzdő területek védelmében ez az ágazat milyen nagy szerepet játszik. A vidékfejlesztési támogatásokból már részesül az ágazat, de természetesen a környezetvédelmi kitételek teljesítése is egy fontos szempont kell, hogy legyen az élelmiszerláncban betöltött szerep továbbra is fontos kell, hogy legyen, és a juh és kecske ágazatra ki kell terjeszteni azon szerződéses feltételeket, amelyek az OCM-eknél érvényesek. A fiatal gazdákat is, a fiatal állattartókat is támogatnunk kell, vidékfejlesztési programokon keresztül, és meg kell őrizni az eddig már alkalmazott specifikus támogatásokat, hiszen a célunk az kell legyen, hogy elősegítsük az ágazat nemzedéki megújulását. Vannak egyéb intézkedések is ebben a jelentésben, de én itt lezárnám, és átadnám a szót a szakértőnek, illetve majd a kollégáknak, hogy megismerjük a véleményüket. Szeretném tudni, hogy hogyan vélekednek ezen kérdésekről. Köszönöm. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezt a bevezetést. Ez rendkívül részletes volt és érdekes. Különböző témákat érintett a felszólalásában, most pedig a szakértőnk fogja folytatni a bevezetést. Örülünk, hogy itt van. Szeretném elmondani, hogy rajta kívül még vannak Miller kolléga által meghívott vendégek is a teremben Augsburgból érkeztek. Szeretettel köszöntjük őket, itt lesznek a ma délutáni ülésen, üdvözöljük tehát őket. Köszönjük, hogy eljöttek. Most pedig Francisco Márszan úr a szó. Én. Köszönöm szépen. Először is Szeretném megköszönni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságnak a meghívást, hogy eljöhettem ma ide, és kifejthetem önök előtt az álláspontunkat, amelyeket röviden már ismertetett Erránsz képviselő is. Ahogy elhangzott, a Juh és Kecsketenyésztők Agrár Élelmiszeripari Szakmaközi Szervezetének elnöke vagyok, foglalkozunk a term, a tenyésztéssel, áltenyésztéssel és az értékesítéssel is. Én 40 éve vagyok gazdálkodó. 37 évvel ezelőtt 16 állattartóval együtt egy, egy szövetkezetet hoztunk létre Aragóniában, Spanyolországban. Tavaly 2015. októbere és 2016. októbere között részt vettem a Juh és Kecske Tenyésztők Európai Fórumán, amelyet Hogan biztos hozott létre, és itt reflektáltunk, elgondolkodtunk arról, hogy milyen súlyos válságon megy keresztül az ágazat, ami kiderül abból is, hogy az állomány mennyiben csökkent 25%-kal az elmúlt 30 évben, gyakorlatilag évente 2%-os csökkenés volt megfigyelhető. Ez az arány bizonyos térségekben vagy bizonyos országokban jelentősebb volt. Spanyolországban például a juhús 12 millióról gyakorlatilag 8 millióra csökkent az állomány és ezt javarészt annak tulajdonítjuk, hogy a termelékenység természetesen, illetve az ágazat jövedelmezősége csökkent, egyes száraz térségekben, mint Aragónia az elmúlt száz évben 50%-os volt az állomány csökkenése, déli területeken, mint Andalúzia vagy Extremadura, ott hasonló méretű volt a csökkenés. Egy ilyen helyzetben nem tűnik túl logikusnak, hogy az Európai Unió ahol, hogy az Európai Unióban 212 millió tonnát importálunk, és ezek nagy része új-Zélandról származik, és ez természetesen nagy mértékben kihat az árak alakulására. Az elmúlt években a friss termékek importja is jelentős mértékben csökkent, ami természetesen versenyt jelent olyan időszakokban, mint például húsvét. A fő importőr az Egyesült Királyság 110 millió tonnával, de természetesen ez az import szezonális jellegű, és az Unió az Európai Unió más országaiban 85%-ot exportál, ami azt jelenti, hogy a Brexit miatt itt átalakulással kell szembenézzünk, hiszen nem őrizhető meg az új-zélandi kvóta és az Egyesült Királyságból érkező kvóta, valamilyen módon ezt kompenzálnunk kell, hogy az import ne növekedjen. Úgy tűnt, hogy befagy, az, befagy ez az import, de az élő hús esetében sokkal nagyobb a verseny. Egyébként 61 ezer tonnát exportál is az Európai Unió, főleg észak-afrikai országokba, exportálja ennek a 61 ezer tonnának a felét, és levágott állatokat is exportál. ami az árakat illet, illetve a fő problémákat ebben az ágazatban, a jövedelmezőség alacsony. Ennek a jövedelmezőségnek az alapja az, hogy alacsony a termelékenység, és ehhez hozzájön az, hogy az árak nem érik el a, az előállítási költségeket. Hogyha ezt hozzákapcsoljuk a támogatásokhoz, amelyekért, amelyekért, amelyekben részesülnek a gazdák, a földhöz köthető a támogatás, tehát nem jövedelmező ez a tevékenység a gazdák számára. Éppen ezért egy ilyen nagy áldozatot követelő munkát, munkával felhagy a gazda, és áttér másfajta termelésre. Tehát a közös agrárpolitika a termőföldet helyezi a figyelem középpontjába, és éppen ezért nagy kárt okoz a juh és kecske ágazatnak. Egy további probléma, amit említettem, ez ugye a támogatásokkal kapcsolatos megközelítés. Egyes országokban a termeléshez kötik a támogatásokat, de itt különböző ágazatok között kell a támogatásokat felosztania a kormányzatnak, éppen ezért a juh és a kecske ágazat esetében nem kielégítő összegű a támogatás. Éppen ezért ilyen támogatásokkal nem lehet változást előidézni, szemben azzal, ami Franciaországban történik. Ott inkább a fiatalok a felé irányították a támogatást az ökológiai termelés felé, illetve a legnagyobb természeti, természeti hátrányokkal küzdő területek felé. Egy további probléma hogy a közvetlen kifizetésekből kizártak olyan legelő területeket, amelyek hagyományos legelő helyek voltak. Például azért, mert ott hiányoznak az erdők, vagy a kövek, vagy egyéb adottságok, ami komoly gondot okozott például a hegyvidéki térségekben élő állattartóknak, és ez komolyan sújtja például Spanyolországot ezek azok a térségek, amelyek másfajta termények előállítása szempontjából, vagy másfajta mezőgazdasági tevékenység szempontjából nem jövedelmezőek, és nehéz körülmények között élnek és dolgoznak ott az állattartók. Ez egy olyan probléma, amelyet gyorsan meg kellene oldanunk. És nem tudom, hogy ha megvárjuk a következő reformot, az elegendő lesz-e a greeninggel kapcsolatos korlátozások is ellentmondásosak voltak, ugyanis megakadályozták a legeltetést bizonyos területeken, vagy olyan területeken, ahol egy adott évben folyik mezőgazdasági termelés, más évben pedig nem. 5 százaléknyi területet mentettek fel ilyen szempontból legeltetés alól, ezt nagyon nehéz betartani a, gazdák, a gazdáknak. És egy az állattartó szempontjából azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon jelentősek a bürokratikus terhek, amelyeket a feltételhez kötöttség jelent szankciókban részesülnek a feltételek nem teljesítése esetén. Ezek kitételekre szükség van, de egy állattartónak nagyon nehéz ezen bürokratikus terheket és az ellenőrzéseket végrehajtania. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt érdemes volna egyszerűsíteni, és a szankciók szempontjából nagyobb átláthatóságra volna szükség. Ott van ugye az állatok kötelező elektronikus azonosítási rendszere, a nyomonkövetés, amelyet egyszerűsíteni kellene azért, hogy a fogyasztók is biztosítékokat kapjanak azzal kapcsolatban, hogy a hús, amelyet fogyasztanak, valóban honnan származik, illetve az összes egészségügyi feltételnek megfeleltek-e. És ami szintén fontos, az állattartók szempontjából ezt a képviselőasszony is említette, ez a ragadozókra vonatkozik. Ezen a képen, amit láthatnak, ez nagyon kegyetlennek tűnik, de ez maga a valóság. A, a az állatokat megtámadják a ragadozók, és ez nagyon sok termelő számára egy komoly fejtörést okoz, komoly gondot okoz, ez egy rémálom, hiszen egyfelől itt hogy is mondjam, ez nagyon nagy kárt okoz az állat állományban, mert ezáltal csorbát ejtenek az általmány növekedésén is. Nagyon sok faluban, ahol ökológiai termelés folyik, felhagynak ezzel, hiszen állandó veszélynek van kitéve az állomány. És ott van ugye a fogyasztás is. Nagyon jó minőségű a hús, amelyet az Európai Unióban előállítunk, ez általánosságban elmondható, és az egészségügyi garanciák meghaladják azt a szintet, amely a világ más, más részein érvényesül, például ugye a Új-Zélandon, és itt megfigyelhető egyfajta növekedési potenciál is a muzulmán országok is jelentős importőrök, az arab országok, amelyek egyre inkább értékelik, hogy milyen jó minőségű az Európai Unióból származó hús. Tehát a kereskedelmi akadályokat éppen ezért fel kellene számolnunk, hogy javítsunk az, import, az exporton. Egy további lényeges kérdés a jó ágazat szempontjából, hogy a vidékekhez hogyan kötődik ez az ágazat. Nagyon sok falu már nem létezne, hogyha nem folyna juh és kecske tenyésztés. Ezzel kapcsolatban felmérések is készültek egy szakmai szervezet részéről, és ebben elismerték a fogyasztók, hogy a leginkább fenntartható a juh és a kecske termelés. És ezt Hogan biztos is hangsúlyozta, amikor a munkacsoport négy napos ülését lezárta. A környezetvédelemmel, a vidékkel és a fenntarthatósággal nagyon szorosan összekapcsolódik ez az ágazat. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy egy új kapcsolt támogatáshoz kellene közelednünk, figyelembe véve a környezetvédelmet és a biodiverzitást, főleg olyan területeken, ahol a közös agrárpolitika komoly károkat okozott. Elő kellene segítenünk a minőségi tenyésztést, illetve a szövetkezetek szerepét, mert eh, egy tanulmányból, amelyet az Európai Unió finanszírozott, egy holland egyetem által készített eh, tanulmányból az derül ki, hogy amikor eh, egy adott térségben 30-40 százalékos súlya van egy szövetkezetnek, akkor a termelőknek fizetett árak is növekednek, tehát nagyon fontos a szerepük. A kapcsolt fizetések a vidéki lakosságot kell, hogy támogassák. Ez például Spanyolország belső részén több ezer falut érint, amelyek télen gyakorlatilag elnéptelenednek. Ott főleg juh és kecske tenyésztők azok, akik ott élnek. Nyáron persze benépesednek ezen falvak az év két-három hónapja során, de láttam, hogy saját szememmel láttam, hogy olyan tartományokban, mint Soria, gyakorlatilag csak két-három juh, illetve kecske tenyésztő marad egy-egy faluban. Az átlag életkor meghaladja már a 60 évet az állattartók körében, tehát nyilván ez a kemény munka nem vonzó a fiatalok számára. Éppen ezért kevés az ágazatban dolgozó fiatal. Az ágazat jövője szempontjából éppen ezért javítanunk kell az ismereteket, a kutatást, az innovációt és az ágazatnak nyújtott tanácsadást. Egy szakértő mondta egy konferencián, hogy ha az új technológiákhoz kötődik egy ágazat, akkor van jövője. A fiatalokat vonzák az új technológiák, a modern technológiák, tehát el kell érnünk azt, hogy a szervezetek, a szakmaközi szervezetek és a szövetkezetek támogatásukban részesüljenek, hogy bevezethessék ezen új technológiákat. Természetesen az állatjólétért is dolgoznunk kell, ösztönöznünk kell a beruházásokat az ágazatban. Ami pedig a fogyasztást illeti, nagyon fontos, hogy figyelemfelkeltő kampányokat támogassunk, ilyenek már léteznek, és Spanyolországban sikeresek is. 2015-ben kezdtük Spanyolországban az első kampányt, és 2018. februárjában zárul. És 2008 óta több mint 40%-kal csökkent a fogyasztás, de 2015-ben gyakorlatilag megállt ez a csökkenés, és 2000 2016-ban az egyik fő piackutató felmérés szerint emelkedni kezdett a fogyasztás, főleg azért, mert az Interovik által kezdeményezett kampánynak köszönhetően a fogyasztók körében javult a juh és a kecskehús megítélése, a fenntarthatóság, az egészség szempontjából, a minőséget jobban értékelik a fogyasztók, és ezen kampányok kapcsolódtak az ágazat átalakításához is, hiszen semmi értelme nem lenne egy határozott reklámkampánynak, ha az nem kapcsolódna egy olyan szándékkal is, amely a hagyományokat, illetve a fogyasztási szokásokat kívánná módosítani. Az interovik három éve már elmondta, hogy a 40 évnél fiatalabb fogyasztók 45%-a gyakrabban fogyasztana húst, hogyha az jobban megfelelne az ő igényeiknek, például a hús vágása szempontjából, és éppen ezért ezt is figyelembe vettük, és ezáltal próbáljuk modernizálni magát az ágazatot, hogy a fogyasztók számára vonzóbb legyen ez a hús. Ezen kampányok hatása nem érezhető azonnal, itt hosszabb időre van szükségünk, kilenc évben gondolkodnak a kampány kidolgozói, 2018-21 között kezdjük a következő kampányunkat, de ezt hozzá kell kapcsolnunk a fenntarthatósághoz. A, fel kell tüntetnünk a termékek származását, mert ez a, mi leg, a legfontosabb a fogyasztók számára. az ár és a stabilitás megítélésén is javítanunk kell. Stabilabbak kell, hogy legyenek az árak, és új formátumban kell prezentálnunk a termékeket a fogyasztók előtt. Én az Aragóniai Szövetkezet elnöke vagyok, 35 éve dolgozunk ebben az ágazatban, évi 5 millió tonna húst állítunk elő, és itt láthatják, hogy például milyen kiszerelésben áruljuk a terméket. Ez gyakorlatilag két adagnak felel meg, könnyű kisütni, 3,80 euróba kerül. És természetesen elmondtam az imént azt is, hogy az egészségügyi akadályokat, akadályokon könnyítenünk kell. Az innováció kulcsfontosságú az egész láncolatban, hiszen itt egy nagyon hagyományőrző ágazattal állunk szemben. Az innováció ennek ellenére fontos. Ugyanakkor az állattartóknak is sok a tennivalójuk, hiszen javítanunk kell a termelékenységen. Több mint ezren dolgoznak az én szövetkezetemben, és azon állattartók, akik terveket dolgoztak ki a tenyésztésre vonatkozóan, javítottak a termelékenységen, két, egy vagy két vagy három tervet, tervben vettek részt. Ezek az arányok természetesen csekének tűnnek, de ez mindenképpen a jövedelmezőséget javíthatja, és az életminőségüket is de ehhez kapcsolódnak természetesen a támogatások. És az egészségügyi aspektusokat is elő kell vennünk, fel kell lépnie a tenyésztésnek az éghajlatváltozással szemben is, ugye ott van ugye a kéknyelv betegség, illetve az Afrikából származó szúnyog, a kullancs ok által előidézett betegségek is egyre jelentősebbek, amelyek természetesen a kereskedelmet nehezítik. És a képzés, valamint a kutatás fejlesztés is kulcsfontosságú. Összefoglalásképpen még annyit mondhatok, hogy együtt a az állami szervek, valamint a kereskedelmi szervezetek, illetve a szakmaközi szervezetek együttműködésével azt hiszem, hogy képesek lettünk arra, hogy előbbre vigyük ezt az ágazatot. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Egy kicsit késve kezdtük ezt a mai ülésünket. Úgyhogy kicsit később ért véget a szakértőknek a felszólalása is. Kérem ezért, hogy az árnyék előadók két percre maximalizálják a felszólalásaikat. Andrió képviselő. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondanék Herenc Gászia kolléganőknek. Valóban nagyon fontos az, amit elmondott, és írásban is majd látni fogunk. Nagyon teljes körű mindaz, ami elhangzott ezen kívül, és valóban olyan ágazatról van szó, amely az Európai Uniós gazdasági, mezőgazdasági tevékenységben nem a legfontosabb tevékenység, de mégis éppen oda kell figyelnünk erre a tevékenységre, mert nehéz területeken végzik ezt a tevékenységet, többek között a hegyi övezetekben úgyhogy itt él a ruralitás, a vidéki a fogalma, és ennek fényében kell megvizsgálnunk ezeket a kérdéseket, és ebből a szempontból is vizsgálta Herenc Gászi asszony ezt a területet, valóban bajban van sok szempontból ez az ágazat. Az átláthatóságot emelném ki, az áraknak az átláthatóságát. Mindenképpen erre ébelen oda kell figyelnünk. A saját kezdeményezésű jelentésünk irányt mutathat az Európai Bizottság számára, amikor a reformát kidolgozza, úgyhogy a hozzájárulásunk az korán sem csekélynek minősíthető. Szó esett ezen kívül a támogatásoknak, a párosításáról, a összekötött támogatásokról, illetve a területen kívüli terület alaptól távolálló támogatásokról. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kérdéskör is, úgy, ahogy ezt megemlítette a kolléganők. Szót ejtettünk arról is, hogy a szakma köziség mit hoz az asztalra. Azt gondolom, hogy itt is előre kell lépnünk, hogyha támogatni kívánjuk az ágazatot. Aztán ott van ugye a kettős jellege az ágazatnak, tehát a juh és a kecske ágazatra gondolok. És nyilvánvalóan nem ugyanaz a logika, illetve stratégia érvényesül az egyik, illetve a másikban, akár a tej, akár a hús hasznosítás szempontjából. Ugye nyilván valóan akkor, amikor a kecske ágazatot vizsgáljuk a hús előállítás szempontjából, akkor más stratégiáról esik szó, mint a juh esetében. Ami pedig a ragadozókat illeti, nyilván való, hogy nem kis horderejű témát jelent a habitat irányelv más országokban is, nyilván erről a többiek majd szólnak, de én Franciaországot emelném itt ki. Itt egy egészen fontos láncolatról van szó. Nagy komolysággal kell vizsgálnunk ezt a területet, és tudom, hogy kollégánk nagyon menesre menen odafigyel, és érzékeny a témakörre, de mégis kiemelném azt, hogy a saját kezdeményezési jelentésünkben nagyon súlyos helyzetről kell szólnunk. Tehát itt fel kell vetnünk azt, hogy a gazdálkodást egyesek felhagyják, csak azért, mert hogy ilyenféle ragadózói tevékenységek miatt tönkre megy a tevékenységük. Mindenképpen az ágazatnak a Jelenne illetve a fejlődése szempontjából gondoljunk erre, figyelembe véve persze egyéb szempontokat is, a Brexitnek a témakörét, az export-importnak a témakörét, úgy, és például itt említették így Ausztráliát, illetve Új-Zélandot, mint hogy erről szó esett a múlt héten. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is szeretném elmondani, hogy fel fogom emelni a kalapácsot, hogyha túllépik a kettő percet. Kérem, hogy kettő percben próbálják meg a felszólásokat maximalizálni. Vendekem kolléga. Veel verhalen gehoord over groei, meerdieren. Nagyon köszönöm. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy ezt az ágazatot nem támogatjuk kellőképpen. Én nem támogatom ezeket a javaslatokat. El kell ugyanis gondolkodni azon, hogy milyen következményekkel járna a támogatások emelése. Pár évvel ezelőtt a legnagyobb tyúktenyésztő ország az Hollandia volt, majd pedig egy hatalmas betegség ütötte fel a fejét, amely nem csak az állatokat, hanem az embereket is megfertőzte, és még mindig vannak több ezer olyan ember, aki szenved ezeknek a betegségeknek, ennek a fertőzésnek a hatásaitól. Vagyis erre a hagázatra ki terjedt erre az egy hatalmas betegség terjed ki. Egy tanulmány készült Hollandiában nem olyan régen, amely rámutatott arra, hogy az infrastruktúrák, amelyekben a kecskéket, illetve a juhokat tenyésztik, ezek nem kis infrastruktúrák, nem arról van szó, hogy a, a hegyekben kóborolnak ezek az állatok, hanem hatalmas ipari nagyságú termelés, tenyésztés zajlik, éppen ezért a betegségek is gyorsabban tudnak terjedni. Éppen ezért nem támogatom a, ezeknek, ennek az ágazat ezen ágazat támogatásának növelését. Sőt, szerintem ki kell tisztítani ezt az ágazatot úgy, hogy megfeleljen a tenyésztett állatoknak a mennyisége a fogyasztott állatok mennyiségének. Láthatunk borzasztó képeket nálunk is Hollandiában borzasztó képeket állatokról, akiket, amelyeket rossz körülmények között tenyésztettek, és amelyek szenvedtek az ipari tenyésztés miatt, és amelyeket rossz körülmények között vágtak le. Szerintem nem csak az emberi, hanem az állati jólétet is figyelembe kell tartanunk. Ezt javasolnám a vélemény előadójának. Köszönöm, Bové úr, árnyék előadó. Euh, Igen, köszönöm szépen. Valóban nagyon fontos, hogy most került az asztalunkra ez a jelentés, mert hogy több olyan ország létezik, ahol a juh és kecske ágazatnak a tevékenysége meghatározó fontosságú, gondolok itt Olaszországra, Franciaország, Görögországra, és olyan tevékenységekről van szó, amelyek alaptevékenységek ezen országokban. Úgy gondolom, hogy éppen ezért figyelembe kell vennünk mind a húshasznosítás, mind pedig a tejhasznosítású állattartás. mert hogy a kettő tevékenység, ez a kettős tevékenység nagyon szorosan összefügg egymással, és nyilván globálisan is meg kell vizsgálnunk mindezt. Persze lesz majd még idő, hogy mindezzel foglalkozzunk. Ebből kiindulóan meg kell vizsgáljuk azt, hogy milyen logikának felel meg a tenyésztés, és milyen fajta védett elnevezéseket alkalmazunk. Ami pedig a támadásokat illeti, mármint hogy a ragadozó állatoknak a támadásait az állomány ellen, úgy gondolom, hogy van egy olyan témakör, amelyről nem általánosságban kell beszélnünk, hanem nagyon pontosan meghatározottan, nevezetesen milyen fajta farkasok támadják meg az állományunkat. És itt ki kell térnünk arról, hogy vannak olyan hibrid állatok, amelyek a ragadozók közül előteljesen lépnek fel, mint mások, és a Berni ö, szerződésnek a félében, meg más okmányoknak a ö, fényében úgy gondolom, hogy nagyon lényeges az, hogy kiiktassuk ezeket az állatokat. És hát láttuk, hogy a hibridek esetében akár Spanyolországban, akár pedig Olaszországban, de más országokat is lehet említeni, Franciaországot és egyéb országokat is, ki kell térnünk erre a hibrid kialakításnak a kérdésére, és nagyon lényeges, hogy kellő javaslatokat tegyünk az Európai Bizottság felé. Nagyon köszönöm. Akinyú úr, nagyon köszönöm. Szerintem 39 év 39 éve egy hatalmas változásnak lehetünk tanúi, méghozzá Nagy-Britanniában a muszlim lakosság nőtt, és annak idejében, ez, annak idején ezeket az állatokat nem igazán, nem igazán volt ér, nem igazán érdekelt ezek, ezek az állatok. Most viszont már el tudjuk adni a, a juhokat, sokkal nagyobban azoknak az értéke. 20 a, a juh a jó húsnak a muszlim lakos, tehát a muszlim lakosság veszi meg a jó húsnak a 20 et Szerintem a támogatásoknak az átalakítása a lehető legjobb ötlet volt amit, eh, amit megvalósítottak ebben a szektorban. Nagyon sok kérdés merült fel az elmúlt időszakban az állat jóléttel kapcsolatban. Felmerült itt a Brexitnek a kérdése is. Az igaz, hogy az Európai Unió felé nincs kereskedelmi töblete az Egyesült Királyságnak, viszont ez még problémát jelenthet a későbbiekben, ugyanis hogyha 27 ország a jó Mm, termékekre kiveti a vám tarifákat, akkor ezt mi is meg fogjuk tenni. Ez pedig problémákat mm, vethet fel, mert pedig ezt nem fogjuk megtenni mondjuk a német autókkal szemben, vagy a francia borokkal szemben. Láthatjuk, hogy nagyon sok juhot próbálunk majd az országok, próbálunk majd az országok között kereskedni nagyon sok, nagyon sok jó val, és itt hatalmas profitok is gazdát fognak cserélni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a vadon élő kutyák is megtámadhatják ezeket az állatokat. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Most pedig rövidebb felszorolásokat fogunk várni. Kérem, hogy maximum egy perc, másfél percben szóljanak fel Betton úr először is. Oui, merci, monsieur le président. Alors pour... Köszönöm szépen, elnök úr hogy illusztráljam ezt az ágazatot, ezeket az ágazatokat, hagyj idézzek egy konkrét példát, amelyel szembesültem Edouard Ferrand, Ferrand kollégámmal, miről is van szó? Egy olyan termelőről, aki leállt a tevékenységgel, és azt várja, azt keresi, hogy valaki megvásárolja a gazdaságát, ami nagyon szomorú tev, hát fejlemény, több ízben hiába fordult a bankokhoz, hogy hiteleket kapjon, finanszírozásokhoz jusson, és ez elfogadhatatlan, csak úgy, mint az, hogy nem jutott hozzá a támogatásokhoz, nem kaphatott támogatásokat. Na most ugye, hogyha bárányokra gondolunk, akkor 12-13 hónapokban kell gondolkodnunk, már pedig a működési költségekhez a bankok csak néhány hetes hitelt folyósítanak. Ez azt hiszem jól illusztrálja, hogy miről is van szó. Ami pedig a skandalumokat illeti. Nos, hát vannak olyan hidak, amelyek kifejezetten ellenségesen lépnek fel, ellenségesen lépnek fel, és hát destabilizáló a tevékenységük, csak úgy, mint ugye tudjuk azt, hogy a, az éghajlatváltozás szempontjából szempontjából is nagyon fontos az, hogy a legelők ö, ö, ö, igazi nyelőként ö, ö, működnek az üvegházhatású gazdaságok tekintetében, ezért is kellene támogatni ezt a tevékenységet. Nagyon lényeges, hogy ugye kritikus jelentések fogalmazandónak, meg ilyenek léteznek is, és hát vegyük rá azt is arra, hogy nemzetközileg is ilyen felépések legyenek. Természetesen a frakcióm védelmezi a mezőgazdaságot olyan szellemben, mint ahogy azt megfogalmaztuk az imént. Aguilera. Presidente, bienvenido. Aguilera képviselő, köszönöm szépen, és köszönöm Márszén, köszöntöm Márszén urat is, akit már jó néhány éve ismerek, és nagyra értékelem a munkáját. Erránsz kollégának is gratulálok, mert ez a jelentés nagyon fontos, főleg hazánk számára, de az Unió egész szempontjából is. Szeretném hangsúlyozni én is, hogy a kap támogatásai milyen fontosak, döntő fontosságúak. Úgy gondolom, bizonyos aspektusokat javítanunk kellene, és az omnibus eh, kapcsán kollégám Paulo de Castro nagyon jó munkát végzett, és így javítani tudtunk bizonyos aspektusokon, amelyek komoly károkat okoztak az ilyen jellegű állattenyésztésnek. Úgy gondolom, hogy talán szükségünk volna egy konkrét szabályozási keretre a külterjes lyuktartási rendszer szempontjából, fontos lenne, ha lenne egy ilyen szabályozó keretünk. A Brexit jelentős lesz, ugyanis a fő produktor, a fő termelőország eh, az Egyesült Királyság, amely távozik, éppen ezért eh, a kapcsolatok szabályozása nagyon fontos lesz, és ez, ennek nagy kihatása lesz az egész ágazatra is végezetül. Azt kell mondjam, hogy a fiatalok helyzete, Pakó, valóban egy nagy kihívás, hiszen a fiatalokra szükségünk van a mezőgazdaságban, és hogyha ezt elérjük, akkor azt hiszem, hogy a többi ágazatra nézve is ezt elérjük. Együtt fogunk működni Erránc képviselővel, hogy egy jó jelentést dolgozzunk ki. Köszönöm. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Herenc Garcia asszonynak, aki kiválóan elemezte, és nagyon világos módon fogalmazta meg, hogy milyen helyzet alakult ki Európában a juh és kércske ágazatban. Köszönetet mondanék azért, hogy ki emelte mennyire fontos támogatni ezt a tevékenységet, különösen az érzékeny területeken. Ugye a Brexit esetében most egy nagyon sajátos helyzetet élünk meg, amelynek kihatása van az európai termelésnek, és hát persze figyelembe kell vennünk azt is, hogy az új-zélandi, illetve ö, a az egyéb tevékenységek is, milyen kiadás, ausztráliai tevékenységek milyen kiadással vannak a brit export-import tevékenységre. Ott vannak ezen kívül a fellépések, a támogatások, a, a kapnak az témakörében és eljárásában. Kiemelném most a területi szempontot. Én forgalmoztam a Pireneusokkal, és ott felmerült az, hogy hogyan lehet kiiktatni a támogatásokat a vándor tevékenység, a vándor gazdálkodás esetében. Márpedig nagyon lényeges az, hogy a hegyi övezeteket általában véve is megőrizzük, megvédjük, úgy, hogy a területi szempontot, a területiséget úgy gondolom, hogy ki kell emelnünk, mert ez nagyon fontos része az állattenyésztésnek. Meggyőződésem, hogy a sérülékeny területeket kifejezetten védelmeznünk kell a juh és kecske tevékenységükben. Köszönöm szépen a szót. Három konkrét javaslatom van a jelentéstevő Eszter Herrenz Garcia felé. Egyes, hogy létfontosságú a jó és kecsketenyésztők számára a termeléshez kötött támogatások megtartása benne a jó és kecskehúsra adható támogatási forma megőrzése 2020 után is. Kettes, elengedhetetlennek tartom, hogy az EU promóciós támogatásánál az uniós társfinanszírozás mértéke a jó esetében 50%-ról 70%-ra, kecskehús esetében 50%-ról 80%-ra emelkedjen, és a harmadik javaslat fontos, hogy a jövőben ne változzanak meg a jelenleg sikeres agrár és környezetvédelmi kifizetések szabályai, hiszen ebből a jó és kecsetartó gazdák is sokat profitálnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dziękuję câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această um, problemă a ovinelor și caprinelor. Apreciez că este extrem de important să discutăm acest subiect. Nagyon köszönöm, szeretnék pár, pár gondolatot megosztani én is önökkel a kecske és a jó ágazatról. Ez egy rendkívül fontos ágazat, amelyet, hát, amelyre nem foglalkozunk eleget az európai szakpolitikák kialakítása során. Olyan ágazatról van szó, amely nehezen kezelhető, például nehezebben kezelhető, mint a tejtermelő marháknak az ágazata. Ugyanis ebben az ágazatban azokat a területeket is megfelelőképpen kell támogatnunk, ahol élnek a kecskék és a juhok. Jelenleg a nagy problémát az jelenti, hogy az árak csökkennek, méghozzá drámaian csökkennek az árak, drámaian csökken a bárányhús ára. Néhány évvel ezelőtt lehetett még 2,60 euró ért venni, ma már 1,60 euró ért lehet venni ezt a húst, ez pedig nagy problémát jelent. Nem lehet hol eladni a kecskehúst, nem lehet hol eladni a jó húst. Nem maga a tenyésztés a nehézkes, hanem a, a, meg, a tenyésztett állatokból készült termékeknek az eladása. Ez jelent problémát. Köszönöm. Lel asszony. Köszönöm szépen az ismertetést, amelyet nyilván most Spanyolországra fókuszál, de fontosnak tartom, hogy kimondjuk azt, hogy Németországban is nagyon sok az extenzív legelő, és itt valóban ezek a juhoknak és a kecskéknek köszönhetően tudják megőrizni a biodiverzitásukat, ezért úgy gondolom, hogy a tagállamok feladata, hogy a termeléstől függetlenített kifizetéseket ne csak negatívan állítsuk be, hanem célirányosan támogassuk a juh és a kecske tenyésztőket ami számomra egy nagyon fontos ágazat. Ugye a nagy ragadozók visszatérése, a farkas is egy jelentős probléma. Tudjuk, hogy a farkas nem öli meg az állatokat, hanem csak halára sebzi őket, ezért az állatvédelmi szempontból teljességgel elfogadhatatlan számomra és itt az a probléma, hogy az Agri Bizottságban kimondjuk, hogy ezt ellenezzük, ugyanakkor az illetékes a Környezetvédelmi Bizottság, amely javíthatna ezen a státuszon. Minden esetre remélem, hogy ezzel a jelentéssel a nagy ragadozók irányába egy megfelelő jelzést fogalmazunk meg, amely kedvez majd az ágazatban dolgozó állattartók érdekeinek is. Uh, thank you for your presentation, uh, Francisco. Uh, it's Nagyon köszönöm úgy tűnik, hogy mindegy, hogy Spanyolországban, Írországban vagy máshol, de a problémák mégiscsak ugyanazok. Itt eszmét cserélünk, vitázunk, és ezt látom, hogy az a közös az országainkban, hogy ez a tenyésztés olyan területeken megy végbe, ahol az emberek gazdaságilag igen nehéz helyzetnek vannak kitéve. Éppen ezért mindenképpen gyorsan kell cselekednünk, amilyen gyorsan csak lehet, sokkal gyorsabban, mint bármelyik más ágazatban. Beszélünk az új generációkról, a fiatalok támogatásáról, lehet itt beszélni új generációkról, de hogyha téma, hogyha a termékeket nem tudjuk eladni, akkor, akkor ez problémát jelent. Esetleg egy egyszerűsített támogatási formát kellene kialakítani, ugyanis enélkül az új generációk nem fognak ezzel a tenyésztéssel foglalkozni mindenképpen meg kell fizetnünk azokat az embereket, akik ezeket a szolgáltatásokat elvégzik. Ez a leginkább fenntartható hús, ez valóban így van, és Éppen ezért a tenyésztőket támogatni kell. Nem szabad, hogy áldozataivá váljanak a nagy támogatásoknak, nem szabad, hogy ők ne kapjanak ebből. Írország igencsak, Írországban igencsak jelen van ez a tenyésztés, viszont ehhez emberre van szükség, csak ugyanúgy, mint a nyelvek esetében. Mindegy, hogyha van egy nyelv, mindegy, hogyha vannak látók, kellnek emberek, akik a tevékenységeket űzik. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Még mielőtt köszönetet mondanék az előadónak, szeretnék Agnu úrnak köszönetet mondani, ugyanis ő beszélt arról, hogy a Brexit esetében beszélni kell itt Írország, illetve az Egyesült Királyság közötti határok visszaállításáról. Michel Barnier támogatni fogom ebben, mert ma este ami a juhokat illeti, itt a brit határ az igen csak fontos volt, láthatjuk most is. Köszönjük, jó úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónak is, ez az anyag szerintem nagyon jól foglalkozik a két ágazatnak a problémájáról. Kettő ágazatról beszélek, ugyanis véleményem szerint nem lehet egy kalap alá venni a kecske, illetve a jó ágazatot. Ezek hasonlítanak egymásra, viszont másképpen fejlődnek, nem párhuzamosan fejlődik ez a kettő ágazat. Véleményem szerint, ahogyan a szakértőnk is rámutatott arra, a jó ágazatnak a problémái azok alapvetően arra vezethetők vissza, hogy nem jól szerveződnek a tenyésztők, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy igen, sérülékeny területeken zajlanak ezek a tenyésztési tevékenységek. Ami a ragadozó kérdését illeti, Müller asszony is említette, hogy sajnálatos módon a farkasok támadják az állatokat, de már most meg is ölik ezeket az állatokat. E, e, jövő nyáron lesz is egy az alpesi ragadozókkal foglalkozó misszió. Jó lenne, hogyha esetleg a mi szakbizottságunk is részt venne ezen a misszión. Köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr, ahogyan hallhattuk, hogyha valaki az ír határ mellett lakik, akkor nagyon ö, ö, jól tudja, hogy milyen problémák merülnek fel ebben az ágazatban. Egész egyszerűen lehetetlen bármiféle határellenőrzést bevezetni a juhok esetében ez pedig nagyon jól mutatja, hogy Írországnak mm, az Európai Unió részének része kell, hogy maradjon, ahogyan azt az írek, ahogyan arra az írek is szavaztak. 24 százaléka az ír kecske és jutányésztési ágazatnak fenntartható, a többit pedig, hát mondhatnánk azt, hogy a többit esetleg be kellene zárni, és akkor meg van oldva a probléma. Na de hát az, az a probléma itt, hogy aki a legkevésbé tud megélni ebből a tenyésztésből, ők a legfontosabb szolgáltatói ennek az ágazatnak. Ugyanis pozitív környezeti hatásokat érnek el azokon a területeken, amelyeken dolgoznak. És ennek szociális, gazdasági hatásai, jótékony hatásai is vannak, ugyanis az igazán periférián lévő területeken is zajlik gazdasági tevékenység. A szakértőnknek feltenném azt a kérdést, hogy hogyan támogathatjuk ezt az ágazatot úgy, mint hogy a többi ágazatot is támogatjuk. Hogyan lehet egy olyan kap mechanizmust létrehozni, amely megfelelőképpen számoga, támogatja a mm, itt dolgozó gazdákat. Hajszling úr, nos, eltérő a helyzet Európában, Németországban, itt inkább egy kisebb ágazatról van szó, amelynek ugyanakkor természet és környezetvédelmi szempontból nagy a jelentősége, hiszen a természetvédelmi területekben gyakran bevetik őket a tájvédelem céljából is, éppen ezért nagy a jelentőségük. Osztom a legtöbb szakértő véleményét abban a tekintetben, hogy a támogatások teljes függetlenítése egy hiba volt, és ez leginkább a juh és kecske ágazatot érintette, ami miatt csökkent a termelés. Németország emellett döntött, és sok szempontból ez ellehetetlenítette a termelést, ezért át kell gondolnunk azt, hogy bizonyos ágazatokat kiemelünk-e a termeléstől való független, a termeléstől független támogatások köréből. Nem tudom, hogy a szakértő mit gondol. Egyesek azt mondják, hogy a környezetvédelmi csoportok megoldják a problémákat a különböző környezetvédelmi intézkedésekkel. Nem tudom, akkor viszont mi a megoldás? Hol húzzuk meg a határokat? Hogyan kellene szabályoznunk például a farkasállományt? Благодаря, господин председател. Колкото и да не звучи привлекателно за Европейската комисия, секторът не... Az Európai Bizottság számára lehet, hogy ez nem annyira ígéretes ágazat, viszont szükség van a támogatásra, és egy több problémát és több témát szeretnék említeni. Először is, ami a klímaváltozás kérdését illeti, nem igazán sok a legelő terület, éppen ezért a tenyésztésnek plusz költségei vannak. Ott van a tisztességtelen verseny kérdése is, amely felmerül ebben az ágazatban, valamint a késleltetett kifizetések problémát okoznak a befektetés, befektetésekben. Egy másik témát is szeretnék kiemelni, a különböző betegségeknek a kitörése, a különböző a különböző betegségek, amelyek érintik ezeket az ágazatokat, eltántoríthatják a tenyésztőket az, ágazatok, az ágazatban történő tevékenység folytatásától. A kecske, illetve a jó tenyésztés hegyekben zajlik. Több nagyobb láthatóságot kell adni ezeknek a tenyésztőknek, illetve ezeknek a, ezeknek a holdingoknak. Nagyon köszönöm. A felszólalási lista végére értünk úgyhogy megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni az, előadónknak, az előadónak, ugyanis Francesco Boszki, Francisco Boszki, és nagyon érdekes előadást tartott. Itt az EU kecske jó kérdésekben az elmúlt két és fél évben figyelemmel követtem a kérdéseket, és azt gondolom, hogy igen, produktívak voltunk, ugyanis beazonosítottuk azokat a fő pontokat, amelyek nagyobb figyelmet igényelnek ebben a szektorban. Szeretnék különösképpen kitérni a marketingre, a marketing kérdésekre, amelyeket önök is kiemeltek. A vidékfejlesztése valamint a környezetvédelmi kérdésekre is szeretnék kitérni. Ezek rendkívül közel vannak egymáshoz. A megfelelőség, illetve a az azonosítás kérdése is felmerül, valamint ugye a fogyasztási trendek változnak. Ezek a témák mind-mind rendkívül fontosak, amelyeket figyelembe kell vennünk. Biztos vagyok abban, hogy mi a bizottság részéről ott leszünk ebben a folyamatban. Hogyha szabad még valamit hozzátennem, amelyre nem tértünk ki eddig, a piac, a piacnak a működése lenne ez. kialakítottuk um, azt az eredménytáblát, amely, um, amelyel be tudjuk azonosítani, hogy az ágazatban milyen fejlődések, milyen fejlődési tendenciák figyelhetők meg. Valamint uh, népszerűsítő kampányok kampányokat programot is tervezünk esetlegesen a jövő év során. Optimisták vagyunk, reméljük, hogy sikerül erre annyi forrást kapnunk, hogy ezzel megfelelőképpen támogatni tudjuk az ágazatot van egy közös célokat tartalmazó csomagunk is. Mi a bizottság részéről nagyon örülünk, hogyha konstruktívan tudunk ehhez a folyamathoz hozzájárulni, és hogyha tudjuk megfelelőképpen képviselni ennek az ágazatnak az érdekeit a továbbiakban is. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Ha szakértünk szeretne felszólalni akkor megadom neki a szót. Eh, Köszönöm szépen az elmondott eh, véleményeket. Azt hiszem, hogy a nagy többség egyetért eh, azzal, hogy szükséges egy újfajta támogatás, hiszen ez a külterjes juhtartás és kecske tenyésztés nagyon jelentős és fontos az Európai Unióban. Túl kell lépni a jelenlegi támogatások rendszerén, ezért egy új keretre volna szükség. A probléma, amely az ágazatban dolgozókat érinti, szintén közismert. Erre a problémára is megoldást kell találnunk hiszen vannak állattartók, akik úgy döntenek, hogy felhagynak a termeléssel, mert a nehezen megközelíthető hegyvidéki térségekben egyre nagyobb veszélyekkel néznek szemben. A biodiverzitás és a környezetvédelem is fontos aspektusok vannak, akik a biodiverzitást védik, ugyanakkor nem értékelik elég hangsúlyosan azt, hogy ha ez a külterjes gazdálkodás eltűnik bizonyos térségekből, az milyen komoly gondot jelent a biodiverzitás szempontjából. Egy másik kérdés pedig a termelők szervezete, szövetkezet, vagy valamilyen szakmaközi szervezet formájában szintén fontos, és az, hogy a fiatalokat bevonjuk, és az innovatív technológiákat terjesszük. A jövő szempontjából ez fontos, hiszen ha az átlagos életkor 60 év ebben az ágazatban, akkor azt hiszem, hogy ez a jövő szempontjából nem különösebben ígéretes. Örülök annak, hogy, hogy az Omnibus intézkedésekkel a kap problémái, illetve a greening részben legalábbis megoldásra lelnek. Ugyanakkor szükség van, hogy gyorsan jöjjön ez a megoldás, hiszen az ágazat nem tud sokáig kitartani már. A promóció nagyon fontos, de a promóciót a biofenntarthatósághoz kell kapcsolnunk, mert a fogyasztók ezt nagyra értékelik Spanyolországban, de természetesen egyértelmű, hogy ez Európában is elmondható máshol is és az innováció, az új termékek megjelenése az ágazatban fontos, hiszen a hagyományos módszerekkel, főleg a városi térségekben élő fiatalok alig ha fognak ilyen termékeket fogyasztani. A szabályozási keret egy érdekes javaslat, lehet, hogy bizonyos országokban ilyen van, máshol nincs. Összességében véve azt hiszem, hogy általános a konszenzus abból a szempontból, hogy ez az ágazat a vidék szempontjából kulcsfontosságú, és az unió szempontjából is. Köszönöm. Pani sprawozdawczyni, bardzo proszę. Parancsoljon. Az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen ismét. Természetesen azt elmondhatom, hogy nagyon megnyugtató volt mindaz, amit ma hallottam, és biztató is azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az összes frakció, amely jelen van a szakbizottságban, ugyanazon kérdések miatt aggódik, a juh és kecske ágazat szempontjából számunkra, de nem csak Spanyolországban, hanem máshol is. Azt hiszem, hogy az összes tagállamban elmondható, hogy ez a fajta állattenyésztés létezik, és gyakorlatilag mindenhogy ugyanaz a probléma, és ugyanaz a realitás. A juh és kecske ágazat által, ahogyan azt Flanagan úr is elmondta, megőrizhető a természet, a vidéki élet, és természetesen fenntartható a környezet is. Éppen ezért a különböző hozzászólásokat minden frakció részéről feljegyeztem, és megnyugtató az, hogy az Európai Bizottság is tisztában van ezzel a problémával, a 2015 óta létrejött fórum munkájának köszönhetően, és megnyugtató volt az is, hogy a zöldek elismerték, hogy van egy probléma a ragadozók miatt. Nálunk nagyon komoly problémát jelent ez, és vannak olyan tartományok, olyan régiók, mint Castilla León, ahol ez egy nagyon komoly probléma. Ávilá tartományban ez egy rendkívül súlyos probléma. Mi védjük természetesen az élővilágot, de ugyanakkor szeretnénk fenntartani az emberi lakosságot is a vidéki térségekben. Semmi értelme nincs óriási összegeket fordítanunk a vidéki térségekre, ha egyszer nincs ott senki, aki a jelenlétével és az ott elvégzett gazdasági tevékenységével nap mint nap gondoskodik ezen térségek fennmaradásáról. Azt már tudtuk, hogy mi a helyzet, ezt az előadó is elmondta. Az elkövetkezendő hetek során elkészítjük ezt a dokumentumot, amelyhez majd várjuk a módosító indítványokat, a hozzászólásokat, a hozzájárulásokat, és januárban majd remélhetőleg a Strasburgi plenárison szavazhatunk egy olyan dokumentumról, amelyre majd büszkék lehetünk, és ami remélhetőleg biztatja a bizottságot is, hogy vegye figyelembe ezt az ágazatot, a közös agrárpolitika reformjának fényében, amely figyelembe kell vegye a juh és kecske ágazatot, hogyha valóban eleget akar tenni annak a célnak, amelyet megfogalmazott, hogy a vidéki térségekben élők érdekeit szolgáljuk. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, szeretnék gratulálni szeretnék gratulálni, azért, hogy nyugodt tudott maradni. Nem tudom, hogy ez nem tudom, hogy ennyire nyugodtak a, termel, a tenyésztőke, az én országomban nem. Ami az importot illeti, a harmadik országból származó importot, Tudjuk, hogy vannak tárgyalások, például Ausztráliával vagy Új-Zélanddal. A téma rendkívül aktuális. Egyetértünk abban, hogy ennek az ágazatnak külön értéke van. Külön értéke van. Ebben mindannyian egyetértünk. Vannak környezetvédelmi kérdések is, Ugye a kecske, illetve a juhtenyésztésnek köszönhetően megtisztul az a környezet, amelyben ezeket az állatokat tenyésztik. A levágásnak a kérdése viszont problémákat okozhat. Beszéltünk arról, hogy a vágóidakon milyen problémák merülnek fel, és arról is beszéltünk, hogy milyen sok támogatásra van szükség ebben a ágazatban. Szerintem ebben nem frakció egyetért. Nagyon köszönöm a vélemény előadójának, köszönöm a szakértőnek, köszönöm, hogy ezzel a rendkívül fontos témával foglalkozhattunk. Nagyon köszönöm, hogy majd a következő kapról szóló egyeztetések során is felhozhatjuk ezeket a kérdéseket. Kedves kollégák, majd november 28-án fogjuk, várjuk a módosítókat, és januárban fogjuk, jövő januárban fogjuk elfogadni ezt a jelentést. Most pedig áttérünk az éves jelentés a versenypolitikáról című napirendi pontunkra. Az előadó Szanyi Tibor kolléga. Az Econ az illetékes bizottság, a koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést írunk a erről a témáról. Emlékeztetném önöket, hogy Dantan kolléga úr volt tavaly ennek a jelentésnek az előadója. A jelentést igen jól fogadták, a tavalyi jelentést, ugyanis ez a probléma rendkívül aktuális és rendkívül fontos továbbra is. Véleményt készítünk tehát, amelyet idén a szocialisták készítenek. szocialista frakció, azon belül is Szanyi Tibor képviselő úr akitől most azt kérem, hogy legyen szíves bemutatni a véleménytervezetet. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Yes, I do. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, ez valóban egy igen fontos uh, vélemény. Véleményem szerint uh, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy uh, ezt a témát már rendkívül sokszor vizsgáltuk, a versenypolitikáról szóló jelentés, ez egy éves jelentés, most pedig a jelenlegi helyzetről, jelenlegi évről készítünk jelentést. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a tavalyi évben Dantán úr készítette az igen jó minőségű jelentést a versenypolitikáról egy Econ jelentésről volt szó, um, jelenleg pedig nagyon elhatározottak vagyunk, eltökéltek vagyunk, főleg az omnibus fényében. De Castro úr, illetve más kollégák is alaposan foglalkoznak ezzel az omnibus rendelettel. Véleményem szerint egy, az erős Európai Unióhoz szükség van egy erős versenypolitikára. Szerintem a versenypolitikán belül a mm, mezőgazdaságnak igen fontos szerepe van, ez megkérdőjelezhetetlen. Az Európai Unió piacának piacát a versenypolitika szabályozza. A versenypolitika a jobb minőséget, az alacsonyabb árakat, a nagyobb választékot biztosítja a fogyasztók számára. A mezőgazdasági ágazatra nem terjed ki megfelelőképpen a versenypolitika, éppen ezért ebben a jelentésben kitérünk arra, hogy az ágazati hozzáállás mennyire fontos a mezőgazdasági szektor számára. Egy olyan szakpolitikáról van szó, amely a mezőgazdaságban dolgozók számára megfelelő környezetet és körülményeket teremt. A piacorientált közös agrárpolitikának megfelelő Mm, versenypolitikai szabályokkal is kell rendelkeznie. A versenypolitika védi a fogyasztóknak az érdekeit, és a termelőknek az érdekeit is, a mezőgazdasági termelők érdekeit is. Meg kell néznünk, hogy az esetleges szabályról kivételeket általánosítanunk kell-e. merül a kérdés, hogy a kollektív szerződések az ért a kereskedelmi árak meghatározása az mennyire valós a különböző Európai nős tagállamokban. Mindenképpen szükség van arra, hogy a Brexit utáni belső piacra is kitérjünk, és olyan piacot teremtsünk, amely megfelel az Európai Uniós szabályoknak, és ahol is az adópolitikák harmóniában vannak a különböző tagállamok között. Ahogy láthatják, itt különböző témákat tárgyalunk, még több témát tárgyalhatunk. Felmerül itt az omnibus, piacnak a kérdése, a vidékfejlesztés, illetve annak a szociális aspektusa. A módosítóimmal majd szeretnék ezekre a témákra is kitérni, ugyanezt kérem a többi képviselőtől is. Remélem, hogy igen gyümölcsöző lesz az együttműködésünk az árnyék előadókkal. Remélem, hogy olyan kompromisszumok fognak majd születni, amelyek mindenkinek megfelelnek. Az a célunk, hogy az emberek, a mezőgazdasági ágazatban dolgozóknak a helyzetét könnyebbé tegyük a károkat el kell kerülnünk, már ami az élelmiszerellátási károkat illeti. Összegzésképpen, tisztelt elnök úr, szerintem a legfontosabb célunk az, hogy megfelelőképpen profitáljunk a jelenleg működő jogi keretből, a versenypolitikából, a mezőgazdasági szabályokból egyrésztről, másrészt pedig, hogy a, egyszerűbbé tegyük a mezőgazdaságban dolgozóknak a helyzetét, a mezőgazdasági terv, szervezetek, illetve a termelői szövetkezetek életét is. Tisztelt elnök úr, várom a megjegyzéseket, hozzászólásokat, és természetesen bárki tett fel kérdéseket, mindenkinek nagyon szívesen válaszolok. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Dantán úr először, először is, mint árnyék előadó, neki adom meg a szót. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondok Szanyi Tibor kollégáknak, kiváló munkát végzett, és mint ahogy mondotta, valóban az ő felépése beleillik abba a vonulatba, amelyet az Agri Szakbizottság a korábbi években kialakított, most gondolok itt a McGuinness jelentésre, az egyéb jelentésekre, és összhangban áll, mint ez azon javaslatokkal, amely javaslatokat az év végén 2016-ban Weimann úr fogalmazott meg, mégpedig az Európai Bizottságnak a fellépésének a keretében az egész láncolat működése szempontjából. Emlékeztetnék arra is, hogy az Európai Parlament akárcsak a tanács üdvözölte Bermán úrnak a fellépését és munkáját, és fel, megfogalmazott az, hogy valóban ö, az uniós intézmények magukévá kívánják tenni ezen fel felvetéseit Weidmann úrnak, és az omnibus fellépés keretében kívánják ezt érvényesíteni. Na most, kitérek arra, hogy hol tartunk most az állami támogatások kérdéskörében a mezőgazdasági termék körök támogatása vonatkozásában. Ugye két-három évvel ezelőtt az összegek, az ami támogatások esetében megemelkedtek a lehetőségé váli, összkezekei, de ugyanakkor másfelten ez nem így alakult, tehát ugye egyre több válság következik be, de a támogatások ennek, ezeknek az ütemét nem követik. Javaslom tehát az, hogy az omnibus tárgyalásokkal hozzuk mindezt összhangba, mert ez oda vezet, tisztelt elnök úr, hogy most már megfogalmazhatjuk az, hogy hála annak a munkának, amelyet tartós munkának mondhatunk, és, és igazán támogatott munkának a tanács és az Európai Parlament közötti munkára gondolok, ott tartunk már, hogy nem sokára egy intézmény közi megállapodáshoz juthatunk, akár a termelők támogatása területén, akár pedig a versenyjog tekintetében. A 42-es cikke az alapszerződésének, alapszerződésének kimondja, az, hogy a versenyszabályokat a mezőgazdasági termékeknek a körére, illetve kereskedelmére csak annyiban érvényesíthetők, amennyiben az Európai Parlament ezt támogatja, és figyelembe véve a 39-es cikket is, amely az Európai Unió működési szerződésében lefektetése került. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a szerződésnek a szemszögéből, az a szelleméből kell, hogy ezen kérdéseket megközelítsük. A szakbizottságunk számára pedig a következőket ajánlom. Hallottuk a a javaslatokat. Több mint a fele a javaslatoknak az intézményközi megállapodás körébe tartozik. És um, ugyanakkor megdöbbenten látom azt, és uh, a szó használatom nem is túlságosan gyenge, tehát megdöbbenéssel, uh, meg rökönyedéssel észlelem az, hogy egyesek az Európai Bizottság keretében arra törekednek, uh, hogy, hogy meghosszabbítsák a határidőket, és hogy jó lehet, négy hónap ezelőtt már letett az Európai Parlament a javaslatát, és tulajdonképpen az tulajdonképpen a szakbizottságunk körében is ez megjelenik, és messze menjen kíroz az a hatás, amelyet ezt kivét, és úgy gondolom, hogy az Agri Szakbizottság azt észli, leli, hogy a jogalkotási érdekek szenvednek így módon kárt. Emlékezhetnék arra, hogy az Európai Parlament és a tanács képviseli a népeinket, és amennyiben az Európai Bizottságnak képviselői, mármint az Európai Bizottságnak az alkalmazatjai nem képviselik ugyanezen vonulatot, akkor jelzem azt, hogy Tudniuk kell az, hogy az Európai Parlamentnek a Weinmann bizottsági javaslatokkal kapcsolatosan elmondható, tehát ezekkel kapcsolatosan, hogy ezek messze menő támogatást kaptak az Európai Parlament részéről, és én az Európai Parlament nevében is mondom, hogy ki fogok tartani az álláspontunk mellett messze menően. Ah. Oui, Monsieur Ferrand, exactement. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Nagyon köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák. Nem tudom, hogy itt lehet-e valóban versenyről beszélni. Szerintem nincs belső piac a 28 tagállamban ugyanis hogyha makrogazdasági szempontból vizsgáljuk a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy az összes nagy állam, itt Kínára, Brazíliára, Kanadára, az Egyesült Államokra gondolok, ezek az országok nagyon jól megértették azt, hogy a saját mezőgazdasági politikájukra szánt költségvetésüket meg kell növelniük. Macron javasolta egyébként, hogy 5 milliárd eurós támogatással járul hozzá a mezőgazdaság fejlődéséhez. Holnap Hogan biztos úrnak fel fogom tenni ezt a kérdést. Lesz majd egy a parlamentben, a francia parlamentben egy ilyen jellegű egyeztetés. Szerintem a mi szakbizottságunk, illetve az Európai Bizottság jó lenne, hogyha együttműködne, és hogyha nem lenne párhuzamosan ilyen sok javaslat, ilyen sok bizottságban. Szeretném elmondani, hogy minden ország védi saját magát, most pedig rendkívül sürgős, nagyon fontos, hogy az Európai Unió stratégiai tervet dolgozzon ki, és a saját szuverenitását, illetve az élelmiszer biztonságát megvédje. Nem szabad, hogy a szabadkereskedelem oltárán feláldozzuk a mezőgazdaságot. A tisztességtelen verseny rendkívül nagy problémát jelent, és a különböző kereskedelmi tárgyalások során, itt Ausztráliára, a CETA-ra, vagy a Mercosur országokra gondolok, ezek ártanak a mi mezőgazdaságunknak, és akkor itt visszacsatolnék a bevezetésemhez. Belső piacról, illetve versenyről beszélni az Európai Unión belül, hát ezek még most csak szavak, ez csak egy olyan, olyan csapda, amelybe beleesett az európai mezőgazdaság. De Castro kolléga. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is őszintén szeretnék Szanyi Tibor kollégának köszönetet mondani a fantasztikus munkához, amelyet végzett. Köszönöm és Michel Dantennek a munkáját is köszönöm, aki tavaly írta ugyanezt az anyagot. Tavaly írt anyagot ugyanebben a témában. Egyetértek Dantan kolléga hozzászólásával. Az omnibus rendelet, a megszavazott rendelet, amit itt mi a szakbizottságban szintén támogattunk, ez az omnibus az omnibus rendeletet a mező, az európai mezőgazdasági miniszterek is jól fogadták. Most szeretnék a bizottsági kollégákhoz szólni, méghozzá a versenypolitikai főigazgatóságnak a képviselőihez. Szeretném, hogyha az Európai Bizottság erőfeszítéseket tenne, és egy olyan intézményközi szabályozás jönne létre, amely amelyben nem csak feltételezések, vannak olyan feltételezések, amelyek általunk elfogadhatatlanok, hanem megfelelő rendelkezés szülessen Egyetértünk a témák nagy részében, az omnibusban, az omnibus rendeletnek a különböző pontjaiban egyetértünk. Tisztelt elnök úr, nincs értelme visszatérni olyan témákhoz, amelyekkel már rendkívül sokat foglalkoztunk az elmúlt hónapokban. A mezőgazdaságra nagy figyelmet kell fordítanunk, és a mezőgazdaságban dolgozókat, a gazdákat támogatnunk kell. Támogatnunk kell a szervezettségüket, és ezek a javaslatok, amelyeket hallhatunk az Omnibus rendeletben megfelelőképpen kifetésre kerültek. A gazdákat a gazdák a mezőgazdaságban ö, dolgozókat támogatnunk kell. Szükség van arra, hogy szervezeti szinten támogassuk őket az Európai Bizottság is tett már ilyen irányú javaslatokat. Éppen ezért azt kérem, hogy még ezen a héten zárjuk le a tárgyalásokat, érjünk el konklúziót. Nem azt mondom, hogy a tárgyalásokat zárjuk le, de érjük el, hogy olyan mezőgazdaság működjön a földrészünkön, amely hatékonyan működik, és amely támogatja a gazdákat, és amely a forgalmazói struktúrákkal szemben is védi a gazdákat. Köszönöm szépen eh, Tibornak ezt a jelentést. Szeretném az árnyékjelentéstevőnk eh, Jan Vujtema eh, részéről elmondani, de vele erről még egyeztetnem kell, mert azt hiszem, hogy Paulo és Michel hozzászólásának fényében szerintem még az omnibusszal kapcsolatos álláspontunkat is be kell vennünk, hogy az ekonnal szembeni súlyunkat egyértelműben kifejezésre juttassuk. Számomra kulcsfontosságú, hogy az élelmiszerellátási láncnál a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatban kifejtsük az álláspontunkat. Ez az omnibus rendelet, ez, ez ugye az egyik dolog, de ezzel párhuzamosan azt hiszem, hogy mindkét oldalon az érveinket ki kellene fejeznünk, hogy az Agribizottság álláspontja jobban kifejeződjön. Uh, thank you for the report. Uh, nagyon köszönöm, Tibor, ezt a munkát, nagyon köszönöm. Gondolok itt pár LPP-s e képviselőre az én országomból, hogyha ők elolvasnák ezt, akkor elhagynák az EU-t. Például van itt szó adóharmonizációról, lehet, hogy itt szívinfarktust kapnának az LPP-s e ír kollégák, az elég nagy szívinfarktust beszélünk itt egyenlő feltételek kialakításáról. A versenynek az egyik területe, amelyről beszélnünk kell, és erről már beszéltem az illetékes biztos jelenlétével zajló üléseken is, és itt nagyon óvatosak vagyunk, nagyon óvatosak vagyunk a versenypolitikát illetően, nagyon óvatosan nyúlunk hozzá a kaphoz, nagyon óvatosan nyúlunk hozzá a versenypolitikához, viszont Írországban, illetve több más országban is azt látjuk, hogy mondjuk van egy kis terület, amelyre 1000 euró per hektárt hektáros támogatást kap a gazda, a szomszédja viszont vagy nem kap, vagy mondjuk 100 euró per hektárt kap, nem azért, mert rosszul dolgozik, nem azért, mert rossz termelést végez, hanem történelmi okok miatt. Amikor felhoztam ezt a kérdést, akkor azt mondta biztos, hogy ő nagyon keveset tudott erről. Na már most ez egy olyan téma, egy olyan terület, amelyet az Európai Unióban mindenképpen kezelni kell mondjuk 17 ország megfelelő egyenlő támogatást a kap területén, de ez nem minden országban van így. A versenypolitikával kell rendeznünk ezt a helyzetet. Nem szabad megengednünk magunknak, hogy legyenek olyan gazdák, akik 1000 eurót kapnak egy hektára, mások pedig csupán 100 eurót egy hektára. Nagyon köszönöm. Sokan hozzászóltak ehhez a témához. Az Európai Bizottság képviselői is talán szeretnének hozzászólni ehhez a témához. A versenypolitikai főigazgatóság kép, képviselője például. Nagyon köszönöm. Az Európai Bizottságot képviselem, a versenypolitikai főigazgatóságról érkeztem. Először is szeretnék köszönetet mondani. Szeretnék eh, Szanyi Tibor képviselő úrnak gratulálni és köszönni, eh, megköszönni neki ezt a munkát. Természetesen figyelembe veszük azokat a témákat, amelyeket kiemel az anyagában. Ami a bizottságot illeti, a mi nézőpontunk az az, hogy dolgozunk, elkötelezettek vagyunk, szeretnénk, ami, amennyire csak lehet, egyszerű versenypolitikai szabályokat kialakítani a gazdák számára. Úgy, hogy az gazdagsággal, növekedéssel járjon, illetve az életkörülmények növelésével, javításával. Hogan, Vesztager biztosok is amikor jártak itt az Agri Szakbizottságnál, akkor magukkal vitték a különböző témákat, és elmondhatom, hogy együtt dolgozunk igen szorosan, technikai szinten is. Ami az omnibus rendeletet illeti, ezen a ponton még nem mondanék erről semmit, hiszen itt az éves, éves versenypolitikai jelentésről van szó. Köszönöm. Zgłoszeń ze strony komisji. A więc konkluzje dla pana posła. Úgy látom, hogy nem szeretnének már többen felszólalni, úgyhogy visszaadnám a szót. Uh, thank you very, very much, Mr. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyon köszönöm a kollégáknak is, akik eh, hozzászóltak, mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában őszintén szólva, mindannyian tudjuk, és ez nagyon természetes, a dolgok jelen állása szerint, tehát ezen a ponton, és ezt most aláhúznám, ezen a ponton a véleménytervezet igencsak tömör és rövid, viszont ahogy hallgattam a kollégáknak a hozzászólásait, úgy látom, hogy nincs semmi olyan kérdés, amelyet ne lehetne bevenni a véleménytervezetbe. A következő hetekben ami az általános kérdéseket illeti itt ebben a szakbizottságban. Ugye ez az én véleményem, az ennek a szakbizottságnak a véleménye lesz. Úgyhogy nagyon nyitott vagyok. Nyitott vagyok, én az előadó vagyok, nagyon nyitottan állok hozzá mindenféle hozzászóláshoz, hogyha bármiféle konfliktus felmerül, az én szerepem nyilvánvalóan az lesz, hogy kompromisszumot találjunk. Lesznek kompromisszumok, de és itt van egy nagy de, a verseny, a versenypolitika az nem önmagában él. A versenypolitika arról szól, hogy a gazdaságot hogyan szabályozzuk, és ebben a mezőgazdaság egy rendkívül különleges dolog. Ezt ö, soha nem szabad szem elől tévesztenünk. Második dolog, és ez talán még ennél is sokkal fontosabb, Igaz az, hogy a mezőgazdaság még mindig nem használja fel a szerződésben foglalt lehetőségeket. A célunk az, hogy megnézzük, hogy a szerződésekben foglalt, a szabályokban foglalt támogatásokat a lehető legjobban kihasználja a mezőgazdaság. Ez a célunk. A versenypolitikának a mezőgazdaságban sokkal másabb betületei vannak, mint bármely más ágazatban. Az elmúlt körülbelül két évben, itt a parlamentben, egyszer már kimondtuk azt, hogy a versenypolitikát nem lehet túlszabályozni, nem lehet a szociális kérdések, nem szabad a versenypolitikának a szociális kérdések felett döntenie, nem szabad itt a szociális úgymond bioszférát érintenie a versenypolitikának. Ebben a szellemben szeretnék ismételten köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt, és tényleg mindenkit bátorítok arra, hogy szóljon hozzá, és vegyen részt ebben a közös munkában. Nagyon köszönöm. Dziękuję. Jeszcze przedstawiciel Agri jest? A Digi Agri képviselőjét még nem hallgattuk meg, vagy Erranz Garcia képviselő is szeretne hozzászólni? Rendben. Október 16 a módosítók benyújtásának határideje 13 óra, és a véleménytervezet elfogadására december 7-én kerül sor, majd az ECON januárban fogja elfogadni. Lezárjuk akkor ezt a rendi pontot. Köszönöm az előadónak természetesen, és az összes hozzászólónak, valamint a bizottságnak is. És most áttérünk a következő napirendi pontunkra. Az Unió általános költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályok. Nos, itt van, itt van velünk Albert Dess, aki az Agri előadója és ismerteti a folyamatban levő háromoldalú tárgyalások jelenlegi állását az Omnibus rendelete kapcsolatban, de Castro úr is itt van, aki szintén részt vesz eh, az egyeztetésben, Müller asszony szintén, tehát eh, többen itt vannak azok közül, akik eh, viszik ezt a dossziét. Azt hiszem a legjobb az lenne, hogy minden további nélkül mm, megadjam a szót Desz úrnak, hogy ismertesse első kézből az információkat. Hogy hol tartanak a tárgyalások, hogy haladnak, haladnak-e ezek a háromoldalú tárgyalások, és mire számíthatunk a következő eh, tárgyalási fordulón. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és elnézést kérek, hogy nem értem ide hamarabb. Szeretnék röviden tájékoztatást adni. Az Agri Bizottság a szükséges kord egyeztetést, illetve könnyítést négy témában, mint a közös piaci szervezet, illetve kifizetések, ezt jóvá hagytuk négy egyeztetésre került sor, szeptember 27-én, és több technikai egyeztetés is volt már. A legutóbbi trialógus ülésre szeptember 29-én a tárgyaló csapatunk ismét fontos témákat emelt ki. Szeretném megjegyezni, hogy szeptember 27-e előtt a tanács a legtöbb ponthoz még nem rendelkezett mandátummal. A harmadik trialógus ülés ugye szeptember 27-én történt, és ezt követően a közvetlen kifizetések témájában a tanács tett bizonyos engedményeket, illetve jelezte, hogy engedményeket tesz, például az állandó legeltetőknél, a zöld területeknél, megoldást kívánnak, technikai csoportokban folyik a munka, ugyanakkor a bizottság és a tanács a környezetvédelmi intézkedések beszámításánál 16 hektárig nem akart engedményeket tenni, a parlamenti módosítások a további termények, illetve az ökológiai területek esetében megállapodtunk, és reméljük, hogy a következő egyeztetés egyeztetésen mindkét intézmény beleegyezését adja. Ami a fiatal gazdálkodók támogatását illeti, egyetért a három intézmény a parlament módosítóival, továbbá a parlament tárgyaló csapata kiállt az álláspontja mellett azzal kapcsolatban, hogy a vidéki vidékfejlesztési programok az új szabályozásig érvényesek kell, hogy maradjanak, tehát ezek túlmutatnak a jelenlegi cikluson, és nem értem, hogy miért volt ellenállás, hiszen a finanszírozással kapcsolatban, amíg meg nem választják az új parlamentet, és amíg nem dönt az új parlament valamiről, nyilván a jelenlegi szabályozás marad hatályban. Ezzel elérjük azt, hogy a hosszú távú programok, amelyek a vidék fejlesztést szolgálják, folytatódhatnak, ugyanakkor a következő több éves pénzügyi programa kapcsolatos bizonytalanság miatt jelenleg az Európai Parlament módosítóit nem hagyták jóvá technikai egyeztetéseken, a bizottsági nyilatkozat szövegén dolgoznak. Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy számomra nem elegendő, hogyha a bizottság ilyen nyilatkozatokba beleírja, hogy az a szándéka, hogy, mert ez számomra túl felületes, mindannyiunkat jó szándékok vezérelnek számos területen, de ez ettől még nem válik valóra, úgyhogy itt kicsit konkrétabban kellene, hogy szóljon a bizottság. Ami a horizontális rendeletet illeti, jól haladunk, a parlament azt kéri, hogy a válságtartalékot dolgozzák át, a bizottság egy politikai nyilatkozatot fog kiadni a pénzügyi fegyelmi mechanizmus keretében, és ez javítható a következő reform keretében. Ami pedig a közös piac szervezést illeti, szintén jól haladunk. Mihály Danto jelezte, hogy a technikai ülésen a tanács és a bizottság közös álláspontot dolgozott ki nagy többséggel ezt el is fogadták, és felkérik a bizottságot arra, hogy egy jogi keretet dolgozzon ki a gazdák helyzetének javítására és az élelmiszerlánc javítása céljából. Ez fontos az európai mezőgazdaság számára, hogy a feldolgozók, illetve a termelők közti egyensúly felborulását orvosoljuk a bizottság nyilatkozatán dolgoznak. A bizottság elkötelezte magát amellett, hogy már 2018 első felében egy javaslatot terjeszt a parlament és a tanács elé. Ugyanakkor legfőbb ideje, hogyha még ebben a ciklusban szeretnénk elérni valamit. Az igazság az, hogy az év végéig már el kellett volna, hogy készüljön a javaslat. Elméletileg vitáztak erről, a tanács és a parlament e tekintetben egyetértenek javarészt, de a bizottságon belül vannak bizonyos problémák. A versenyképességi főigazgatóságnál úgy tűnik, hogy nincs egyetértés, de azt hiszem, hogy ha elolvassuk a szerződéseket, akkor az illetékesség inkább az agrárterületet érinti, ezért talán Juncker elnökkel is érdemes volna beszélni kell egy szabályozás, amely a termelők és a feldolgozó ágazat, valamint a szövetkezetek segítségére siet. A tárgyaló csapatnak hálás vagyok a kitűnő együttműködésért. Michael Dantant már említettük, másokat is, akik részt vettek ebben a folyamatban, a különböző frakciókban. Azt hiszem, hogy jól zajlik az együttműködés, és jól haladunk. Azt tervezzük, hogy a következő három oldal egyeztetés lesz majd az utolsó, de nem vagyok még ebben biztos mert hogyha a bizottság nem tanúsít készséget a tárgyalások iránt, akkor lesz egy újabb forduló, egy újabb egyeztetés. Van még időnk, hogy a parlament nevében tárgyaljunk. Nagyon erős a mandátumunk, ugyanis az Agri Bizottságban nagy többséggel ezt elfogadtuk, és egyéb módosítókat nem terjesztettek be a parlament részéről, ami azt jelenti, hogy keményen fogunk tárgyalni és parlamentként nem szabad minden további nélkül engednünk azt, hogy figyelmen kívül hagyjanak bennünket, jó megoldásokat kell találnunk a gazdálkodók érdekében Európában, erre nagy szükség van, bizonyos változásokat el kell érnünk. Köszönöm. De Castro kolléga, nagyon köszönöm, elnök úr, ahogyan a kolléga is elmondta itt a szakbizottság részére, elmondta már, hogy mi a dolgok jelenlegi állása. Én csak azt szeretném aláhúzni, hogy fontos előrelépéseket eszközöltünk. Itt az, a mezőgazdasági főigazgatóságnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon remélem, hogy azok a pontok, amelyeket még nem sikerült rendezni, ezeket majd sikerül a, az utolsó három oldalú egyeztetésen, vagyis október 12-én csütörtökön rendezni. Nagyon nagyon remélem, hogy támogatni tudjuk a versenypolitikai főigazgatóság segítségével ezt a pontot. Szeretnénk, hogyha az Omnibus harmadik fejezetét is sikerülne lezárni. A parlament és a tanács együtt jó lenne, hogyha egyességre jutna. Nagyon remélem, hogy nem lesz már semmilyen kérdéses pont sem. Hogyha mégis, akkor mi nagyon szívesen folytatjuk a tárgyalásokat egészen odáig, egészen addig, amíg a parlament, illetve a tanácsnak a véleménye meg nem jelenik a végső dokumentumban. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Szandra kolléga. Nos, mindenek előtt szeretnék elnézést kérni, mert amikor megérkeztem, már gyakorlatilag Desz kolléga be is fejezte a prezentációját, a halászati bizottságból jöttem, és nem tudtam hamarabb ideérni. Szerettem volna megkérdezni, vagy legalábbis hangsúlyozni, hogy ami a kettes módosítót illeti, amely a kap céljairól ír, illetve a versenyképességi szabályokról. Mi a helyzet ezzel? Megvitatták ezt? Megmarad-e? Mi a helyzet? A mi javaslatunk az lenne, hogy tartsuk meg ezt a módosítót, mert ez nagyon fontos ami a második kérdésemet illeti, ez a 69-esre vonatkozik a legeltető területek elismerésével kapcsolatban. Ezek részesülhetnek a kapból támadás, támogatásokban. Szeretném tudni, hogy mi a helyzet ezekkel. És a mi véleményünk az, hogy meg kellene erősíteni az aktív gazda szerepét, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez az a modell, amelyre a mezőgazdaságnak európai szinten épülnie kellene. És végezetül szeretném tudni, hogy mi a helyzet azzal kapcsolatban, illetve hogyan vélekedik arról, hogy azon javaslatok, amelyek célja magánbiztosításokra önteni állami forrásokat a jövedelmek garantálása érdekében. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet szerintünk? Aktív politikákra van szükség, hogy biztosítsuk a mezőgazdaságban dolgozók jövedelmét. Köszönöm. Nie mamy więcej zgłoszeń. Senki más nem jelentkezett. Desz kollega szeretett volna lezárásképpen mondani valamit? Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök mikrofonja nem hallható. A DG Agri képviselőnek adnám meg először a szót. Uh, thank you, Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Szeretnék egy pár szót, szeretném egy pár szóban bemutatni a mi nézőpontunkat. Egyetértek tesz úrral, valóban nagy előrelépéseket eszközöltünk az elmúlt technikai üléseken, illetve három oldalú egyeztetéseken, és számos pontot sikerült már rendeznünk a jelentéstevő, az árnyékelőadók nagyon jól tudják, hogy a bizottságnak szüksége, időre volt szüksége ahhoz, hogy az EP azon javaslatait vizsgálja, amelyek nem voltak kapcsolatban a mi első javaslatainkkal. Itt a mezőgazdasági kérdésekre gondolok például. Viszont ezt a kört már lezártuk, úgyhogy megvan az alapunk arra, hogy a következő csütörtöki háromoldalú egyeztetésen lezárjuk ezt a fejezetet is. Remélem, hogy most már minden megvan ahhoz, hogy lezárjuk ezt a fejezetet, már nagyon sokat dolgoztunk ezen. Szerintem most már megvan a megfelelő alapunk arra, hogy hogy a három intézmény kompromisszumot éljen, érjen el ezen csomag vonatkozásában. Szeretnék egy dolgot kiemelni itt az időzítés terén. Természetesen az omnibuszt többen vizsgáljuk, mindannyiunknak ugyanaz az ambíciónk, ugyanezt szeretnénk elérni, hogy október végére egy nagy csomag szülessen meg. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a mi részünk az készen legyen, hogy a nagy csomagot is le tudjuk zárni október végére. Desz úr különböző pontokat említett, például a vidékfejlesztési program kiterjesztése, illetve a, a válság tartalék kérdése, amikor Desz úr azt mondta, hogy kell valamit tenni a vidékfejlesztésre, a vidékfejlesztési programokkal, és hogy nem megfelelő, nem, nem adunk megfelelő figyelmet ennek a témának. Mi egy olyan szövegen dolgozunk, egy olyan bizottsági szövegen, amely a végén reméljük, hogy elfogadható lesz az Európai Parlament számára is. Ugyanez vonatkozik a még, kérdé, még nyitott kérdésekre a három oldalú egyeztetésekben. Nagyon köszönöm. Pan poseł nagyon köszönöm a felszólalást, Desz úr. Äh, köszönöm szépen. Rögtön önnel kezdeném, szeretném megköszönni önnek is a konstruktív együttműködést a bizottsággal. A vélemények ütköznek, de egy ilyen eljárásban azt hiszem, hogy ez nem jelent újdonságot. Ha a bizottság kész arra, hogy engedményeket tegyen bizonyos kérdésekben, akkor biztos, hogy a következő ülésen lezárhatjuk ezt a kérdést, ami az időzítést illeti. A parlamentben, az Agri Bizottságban mindenképpen gyorsabbak voltunk, mint a Költségvetési Bizottság, pontosak voltunk, és most a végén is valószínűleg nem mi leszünk a hibásak, hogyha elhúzódik a folyamat. Ami Szenra képviselő kérdését illeti, a legeltetőkkel kapcsolatban nem mindent értettem pontosan, ha esetleg ezt pontosítaná, de a tagállamokban nagyon eltérő a helyzet. Németországban például, ha kifejthetem, vannak szövetkezeti biztosítások, fagykárokkal szemben, és ezeket miért ne lehetne felhasználni. Ezekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy minimalizáljuk a kockázatokat. Ügyelnünk kell arra, hogy a rendszerek nagyon eltérőek a tagállamokban. De szeretném azt is leszögezni, hogy van egy egyértelmű parlamenti döntés, és a tárgyaló csapat ez alapján jár el tehát egyes frakciók kívánságait nem tudjuk figyelembe venni, meg tudjuk vitatni, hogyha valami észszerű, akkor beépítjük. Egyébként a parlament döntése az, ami mérvadó a tárgyalási csoport szempontjából, és talán a legelőkkel kapcsolatban Szerá képviselő, ha megtenni, hogy pontosítja a kérdését. Nagyon köszönöm. Szendre kolléga, ha jól értettem, majd Desz úrral fog egyeztetni és közvetlenül fog tehát egyeztetni, úgyhogy ezzel a mai napi rendet le is zártuk. Holnap pedig a szavazásokkal kezdjük, úgyhogy kérem mindenki hozzá a szavazókártyáját. 9 órakor kezdjük a holnap reggeli ülésünket a szavazásokkal, majd pedig koordinátorik ülése lesz. Mindenkinek köszönöm, köszönöm, hogy itt voltak, köszönjük a tolmácsoknak, köszönjük az Európai Bizottság képviselőinek, köszönöm.